Tovább bejelenteni valóban az elnök a plenáris ülés kezdetekor bejelentette, hogy Bonano és Korvin Mike kérelmet nyújtott be, mégpedig két képviselő ellen